hozzáállást a bizottságnak és a jó attitűdöt a tanácsnak is. Köszönöm. Antolin, ezzel lezártuk a vitát. A szavazás pedig a délelőtti ülésszak végén délben következik majd. Mielőtt áttérnénk a következő napirendi pontra, tájékoztatnám önöket arról, hogy Mihály Natrasz már nem az EFD frakció tagja szeptember 9-től kezdődően, és mostantól ő a függetlenek közé tartozik. A következő napirendi pont McCarthy asszony jelentése a benfentes kereskedelem és a piaci manipuláció témájában, illetve a piaci visszaélés is ide tartozik még. McCarthy asszonynak adok először szót négy percben, mivel ő az előadó, Arlene, négy perced van. Thank you, and, and as ever I want to place... Köszönöm szépen, és szeretném elmondani, hogy mindenkinek köszönetet mondok az árnyék jelentéstevőknek, önnek, Bárnyi, biztos úr, az ír elnökségnek különösképpen, minden munkatársunknak, akik nagyon keményen dolgoztak azért, hogy segítsenek nekem jelentéskészítőnek, hogy a piaci visszaélése kapcsolatos jogszabályokat meghozzuk. Egy sokkal átfogóbb jobb szabályokat hoztunk létre, amelyek megfelelnek a gyorsan mozgó csústechnológiai pénzügyi szektornak. Ez már az ötödik évfordulója ezen a héten annak, hogy a Lehman Brothers összeomlott szeptember 15-én, és ez megrázta a pénzügyi piacot világszerte. A kultúra, amely okozta a válságot, még mindig megvan a pénzügyi világban, és főként ez a visszaélésekre vonatkozik. Ezek az új szabályok a visszaéléssel kapcsolatban ezért sarokkövei annak, hogy pénzügyi reform jön létre annak érdekében, hogy vissza lehessen állítani a, a piac hitelességét. Ezek a szabályok fontosak ahhoz, hogy megoldjuk azt a problémát, amit úgy írtak le, mint a mint a, mint, mint a pénzügyi piacon a kapcsiság felülkerekedett a körültekintésen. A manipuláció a kamatlábok kapcsán 300 trillió értékben okozott károkat. A londoni elemzők is óvatosságra intettek. Az USA szabályozók esetében bizonyos személyeket bíróság elé eh, állítottak. Úgy gondolom, hogy a új szabályok tesztje majd az lesz, hogy képesek leszünk majd arra, hogy felfedjük a visszaéléseket, meg tudunk-e felállni annak, hogy a szankciók elrettentőek legyenek. Egyikünk sem gondolja úgy azt, hogy az az EU szempontjából a legcélvezetőbb a hosszú távú börtöntetések kiszabása. Voltak olyan sajtó hírek is, hogy az energiapiacokon, a gáz-olaj szektorban és manipulációkról van szó. Ezek a szabályok mindenképpen erős eszközt biztosítanak a szankciók szempontjából, és akár életre szólóan el lehet tiltani a visszaéléseket, végrehajtókat. A Nagyon nehéz azonban a piaci visszaélésről bizonyítékot gyűjteni. Azt kérném a kollégáktól, hogy támogassák ezeket a javaslatokat, mert eh, ez sokat eh, eh, segíthet az új eszközök kapcsán, segíthet az áruderevatívák kapcsán is, és jobb végrehajtást eredményezhet, és jogi bizonyosságot eredményez, és biztos helyzetet, amely által már mindenfajta visszaélést büntethetünk. Úgy gondolom, hogy az első lépést kell megtenni a határokon átnyúló megfigyelés tekintetében is, és a szabályozók a, informálta bennünket már arról, hogy volt egy olyan eset, amely esetében hét tagállam is részt vett az információ gyűjtésben, ez már nagyon fontos lépés előre. A szavazás egyetemű jelzés lehet annak irányába, hogy az EU nem biztos eh, hely, és eh, a visszaéléseket végrehajtók számára. Köszönöm szépen. Eh, Köszönöm szépen, Alén. Barnier biztos úr kap szót, hogy a bizottság nevében szóljon hozzá a megkárti jelentéshez. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, itt is a pénzügyi válság következményeiről van szó, és nem szabad, hogy rövid legyen az emlékezetünk. Itt olyan személyekről van szó, akik a válság elején és azelőtt is mindenféle erkölcsi megfontolás nélkül cselekedtek. És több ezer, több millió polgárt és adófizetőt károsítottak meg szerte a világon. 2010-ben ezzel az, azzal az elszántsággal, ami engem mindig is jellemzett, bemutattam önöknek azt a szabályozási tervet, ami megvalósítaná az átláthatóságot, a felelősséget, szabályokat hozna létre, és valamilyen módon visszavezetné az erkölcsöt oda, ahonnan az régen kiveszett. És ezt a legmagasabb szinten a világgazdaságban, a G20-ban is képviselték, és a Financial Stability Board, a NewsCo és más szinteken is megjelent ez a megfontolás. Tehát a világ legnagyobb gazdasági hatalmai is foglalkoztak ezzel a kérdéssel. A G20-as találkozók napirendjén is szerepelt ez a kérdés, hiszen már öt éve döntöttünk mi is arról, hogy ebbe az irányba kell elindulni. És McCarthy asszony szövege szerint is igen fontos ez a szabályozás, amit mi javasoltunk. Az átláthatóság és a felelősség a legfontosabb elemei ennek. Ugyanakkor azért nem fogadhatjuk ezt a szöveget, mert az túl gyengén fogalmaz, és azóta már maga a világ is megváltozott. A nyersanyagpiacok egyre inkább integrálódnak, és itt vannak még az új technológiák is, amelyek sokkal gyorsabban fejlődnek, mint hogy az állami hatóságok azokat felügyelni tudnák. És csak nemrég jöttünk rá arra, amit senki sem képzelt volna, hogy milyen manipulációt is meg lehet valósítani. Mindez aláásta a polgárok és a befektetők bizalmát. Ezért javasoltam én azt, hogy vezessünk be szankciókat, amelyek eltántorítanák az elkövetőket, és egyes esetekben még börtönbüntetést is ki lehetne szabni azokra, akik a legbotrányosabb magatartást tanúsítják. Ez egy rendelettervezet volt azért, hogy minél gyorsabban el tudjuk fogadni, és nagyon örülünk, hogy június 26-án a tanács és a parlament politikai megállapodásra jutott ezzel az anyaggal kapcsolatban. És őszintén köszöntet mondok McCarthy asszonynak, illetve a különböző árnyékeladóknak, Bitika Tajnán asszony, Klinz úr, Gigold úr és Swinberg asszony és hála az önök munkájának, ahogy az gyakran megtörténik, tudtuk javítani a meglévő jogszabályokat. A rendelet figyelembe veszi a piaci változásokat, ahogy már mondtam, különösen a tárgyalási platformok átalakulását, a széndiokszid kvóta kibocsátást, és amennyire tudtuk, addigra a legújabb technológiákat is bevontuk illetve figyelembe vettük azokat a piacokat is, amelyeket ezek az új technológiák valósítanak meg. A piaci ingadozások és a nyersanyag piacokon tapasztalható manipuláció kiszélesítette ezt a problémát, ami a nyersanyagpiacokon, illetve a derivatívek piacán is megjelenik. A legutóbbi válasz, amit erre én eh, javasoltam, amit eh, önök is támogattak, éppen a legutóbbi eh, botrányhoz kapcsolódik. Itt a következő héten fogja az Európai Bizottság bemutatni a javasolt szabályozást. A visszaélések felderítése, a súlyos szankciók, akár börtönbüntetések is igen fontosak, illetve a rendelet minden jogkört megad a hatóságoknak, amikre azoknak szükségük van, hogy felderítsék ezeket a cselekményeket. Mindez a polgárok alapjogainak védelmét szolgálja. Köszönetet mondok a parlamentnek, hogy támogatták a szankciók súlyosbítását. És az üzleti forgalom 15%-ában maximáltuk a büntetést. Én tudom, hogy a parlamenten még messzebb szeretett volna menni, és bizonyára később majd még vissza tudunk térni erre a kérdésre. A büntetőjogi szankciókról szóló irányelv részét képezének a javaslatcsomagnak. A parlament ezzel kapcsolatban is halad előre a trilógussal, és remélem, hogy itt is jelentős előrelépést tudunk majd elérni. Ez a szöveg a MIF 2-vel kapcsolódik össze. Két igen fontos szövegről van szó, és itt is nagyon sok közös munkára lesz még szükség a következő hetekben. Köszönöm. Köszönjük, biztos úr! Most a környezetvédelmi szakbizottság nevében egy percben Széber úr következik. Äh, Köszönöm szépen az Európai Unió a klímaváltozással szembeni fellépésben egy piaci alapú eszközt hoz létre, hozott létre, ez a kibocsátás kereskedelem és a MIFID rendelet végig 80%-ban lefedi ezt, de a maradék 20%-ot is integrálja ez az új rendelet, például a szabályozatlan spotpiacokról beszélünk, és egyéb piacokról. A kibocsátás kereskedelemnek megvannak a sajátosságai, például a közzétételi kötelezettségek, itt a kibocsátók a kötelességük ez más piacokon. Itt viszont a piaci résztvevőkkel ezt megtenni ők. Ez az Európai Bizottság bizottság például a kibocsátó adott esetben, vagy az államok, és itt csak azon piaci résztvevőket akarjuk elérni, akik befolyásolni tudják az árképzést. Az ETS piaca úgy alakul, hogy a résztvevők mintegy 7%-a adja a 80%-át a kibocsátásoknak, és a jogosultságok felét mintegy 20 cég használja fel Éppen ezért fontos, hogy külön szabályokat alkossunk erre a területre, de természetesen a piaci manipulációt itt is büntetni kell, hogy működni tudjon a piac. Köszönöm szépen! Köszönjük. Most a Jogi Ügyek Szakbizottsága részéről egy percet kap Alexandra Tyne. Biztos úr, kedves kollégák, örülök annak, hogy a pénzügyi szabályozáson belül sokkal erősebben leküzdjük a visszaélést, illetve a benfentes kereskedelmet. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, főként a jelentéstevőnek, hogy vették a Júri véleményét, és itt különböző küszöbb értékeket határoztunk meg a benfentes kereskedelmnél, és a tőzsdék, illetve a jövedelmek különböző szintjét is figyelembe vettük, és a különböző jogi hagyományokat is figyelembe vettük, és így nem lett újabb mutogatás senkire sem, és a, a magánszférát megfelelően megvédjük a nem érintettek esetében. A bevezetés információ esetében jók a határértékek, és a gyakorlatban ezzel valóban lehet bánni, és úgy gondolom, hogy a büntethetőséget is megfelelően szabályoztuk.

Alin mccarthy ehhez a nagyon fontos javaslathoz. Először is így jön létre egy fogalom meghatározása befektetés kereskedelemről, és egy megfelelő európai felügyelet. A legfontosabb azonban a javaslatban az az, hogy sokkal nagyobb bizalmat eredményez a pénzügyi piacokat illetően, és sokkal nagyobb a védelem is. Tehát itt kettős szerep van a pénzügyi szereplőknek is hagyatkozniuk kell a referenciaértékek helyességére, hogyha ezek az értékek manipuláltak, például a swap ügyletek esetében, az botrányos lehet. És a pénzügyi piacokba vetett bizalom megrendülhet. A befektetők, illetve az állampolgárok bizalmát csak akkor lehet megnyerni, hogyha minden tagállam kötelezően részt vesz ebben, és itt nagyon kemény szankciókra van szükség, amelyek elrettentőek. Csak így lehet a pénzügyi piacok integritását garantálni Európában. A jelenlegi rendelet kimondja azt, hogy a piaci visszaélés és mindenfajta ö, ö, családhozzáállást el kell kerülni a pénzügyi piacokon. Az európai intézmények és a tagállamok feladata azt, hogy minden vonatkozó jogszabályt végrehajtsanak, mint például az árnyék banki tevékenységgel kapcsolatos irányelvet is. Köszönöm szépen. Köszönjük, Evelyn. Most a liberálisok nevében két percet kap Wolf Klinz úr. Liebe Kollegen, Biztos úr, kedves kollégák! Emlékszem egy időszakra, amikor az insider kereskedelem nem volt komoly bűncselekmény, és a piaci erőfölényel való visszaélés is ugyanez ről is ugyanezt mondhatjuk. Az Egyesült Államok már akkor büntette ezek a dolgokat, most nem régiben előkerült ez a javaslat, amiről beszélünk, de hát időközben lényegesen változtak a körülmények, számos kereskedői partnerünk van, és olyan pénzügyi eszközeink, amelyeket nem ismertünk tíz évvel ezelőtt. Ezért nagyon fontos, hogy az Európai Parlament, az Európai Bizottság egy javaslata alapján foglalkozik a témával, és azt gondolom, amit a parlament és a tanács megtárgyalt, az egész jó eredmény. Jó ez a javaslat, amely tényleg előre lendít bennünket. Van egy egységes definíció az insider ügyletekre. A szabályozó hatóságok több jogkörrel rendelkeznek, nem csak vállalatokkal, hanem magánszemélyekkel is fellépnek, és akár egész életre eltilthatják őket a szakma gyakorlásától. A harmadik pontban pedig nagyon fontos az is, hogy nem csak pénzeszkö, pénzügyi eszközöket, hanem büntetik a különböző piaci manipulációt nyersanyagok esetében is, és a whistleblowerek védelme is szóba kerül, elvégezhetik tehát a feladatukat, nem kell aggódniuk amiatt, hogy személyesen vagy szakmailag komoly hátrányuk keletkezik, de persze van még tennivaló bőven. Úgy gondolom például, hogy a határokon átnyúló és piacokon átnyúló felügyeletnél még nem értük el a célt, itt még tovább kell dolgoznunk, és azt is gondolom, hogy nem értük el azt a végső célt, hogyha a legális insider ügyleteket 5-10 vagy 20 ezer euróval büntetjük maximumként, és itt a jövőben meg kell nézni, mi történik. És azt gondolom a piaci kapitalizáció fontos lehet, és a legjobb mérési eszköz. Másképp pedig látni kell, hogy 28 különböző büntetőjog működik az Európai Unióban. Éppen ezért a büntetőjogi fellépés a piaci manipulációval szemben még nagyon eltérő lesz hosszú ideig, de azért azt gondolom, egy jó lépést tettünk a helyes irányba. Köszönjük, Klinc úr. Most az Európai Konzervatívok és Reformerek nevében másfél percet kap Swinburne asszony. I'm very wary of those who think a vote on this nagyon félek attól, hogy egyesek úgy gondolják, ennek az irányelvnek a megszavazása lezárja a válságot. A nagyon sok téves termékeladás és más botrány, amit az Unióban az elmúlt években láttunk, a jogszabályi környezethez kapcsolódnak az Unióban és a világon a szabályok önmagukban nem elégségesek, meg felügyeletre és betartatásra van szükség. Azok, akik a terepen dolgoznak, azoknak egyértelművé kell tenniük, hogy nem fogjuk eltűrni ezeket a magatartásokat. Személyesen én csalódott vagyok, ugyanis a maximális büntetés a piaci visszaés esetében túlságosan alacsony. 15% az egyszerűen az üzleti tevékenység ára egyes területeken, és félek attól, hogy ez így nem lesz elég hatékony. Az amerikai hatóságok által felfedezett piaci visszaélések 100 és 1 milliárd dollár közötti büntetést kaptak. Itt az ideje, hogy az Unió egésze a piaci visszaélésre vonatkozó szabályokat határozottan és biztosan hajtsa végre. És valamennyi piacunkon, valamennyi intézménynek így kéne tennie. Ami a piaci bizalmat illeti, remélem, hogy saját tagállamom és minél több más tagállam is használni fogja az irányelvben lefektetett szabadságot, és akár bírságokat vagy büntetőjogi szankciókat is alkalmazni fog. Köszönjük, Swinburne asszony. Most másfél percet kap Matthias asszony. Köszönöm szépen. Én is szeretnék Ellen McCarthy kolléganőnek köszönetet mondani az elvégzett munkáért. Szeptemberben van öt éve, hogy a Lehman Brothers botrányt okozott és nap mint nap hallunk insider információkról, piaci visszaélésekről, hiányzik az integritás és a transzparencia. Látjuk, hogy az erkölcstelenség uralkodik, mondjuk ki a szót, erkölcstelenség, neveket módosítanak, és hát manipulálják a kamatszinteket, a alapkamatokba belenyúlnak, vagy referenciakamatokat módosítanak. Vagyis nap mint nap ezt látjuk az Európai Unió híreiben, címlapokra kerülnek a témák, hogy egyes személyek vagy intézmények hozzáfértek a fontos információkhoz, és természetesen nehéz ezt bizonyítani, és éppen ezért a büntetlenség uralkodik ezen a területen. Egyszerűen nem szankcionáljuk ezeket a fellépéseket. És nem arról van csupán szó, hogy intézmények vagy öltönyt viselő személyek követik ezt el, de hát mm, őket is büntetni kell valahol, hogyha ilyes, ezt elkövetik, sőt, börtönbüntetést kell kiszabni rájuk, hiszen nagyon súlyos cselekményeket követnek el, csak konkrét intézkedésekkel tudjuk megfogni ezt a témát, és akkor tudjuk a társadalom érdekébe állítani a pénzügyi piacokat. Köszönöm szépen, most pedig Martin úr, parancsony Hans Péter Martin úr. a több éves tevékenykedése után a pénzügypiacoknak azt láthatjuk, hogy számos manipuláció történik a nyers anyag piacokon is, és illetve a derivátok tekintetén is. És úgy tűnik, hogy ez Tony Blair, illetve Gerhard Schröder hagyományát követi. Ellie McCarthy azok közé tartozik, akik a szabályozás történelem könyvébe olyan, mint aki Saulból Pállá változik. És úgy gondolom, hogy helyes úton járunk. Sajnálatos az, hogy az USA sokkal erősebb szabályozást alkalmaz, mint mi, de még mindig sokat kell tenni. Árlén sajnálatos az, hogy a biztos itt ül, és júliusban ezt nem mutatták be, ezt a szabályozást, ahogy ezt eredetileg tervezték. Hát teraz prosím, o zabranie głosu. Köszönöm szépen. Most pedig Ludwig úrnak adok szót. Másfél percben parancsoljon. Elnök úr, köszönöm a szót. Örülök, hogy a kezdeti trilógus megállapodás most már az asztalon van ezzel a rendelettel kapcsolatban. Most, hogy már majdnem elfogadtuk ezt a dokumentumot, több fontos aspektust is ki kell emelni. Először is, hogy a Libor és az Euribor manipulálása ugyanolyan elbírálás alá esik, mint a benfentes kereskedelem és a nyersanyagpiacon való túlzott befolyás. Az OTC kereskedelem ugyanúgy számít, mint a hagyományos piacok. Ez egy hatalmas piac, és rendkívüli mértékben csökkent a feltérképezetlen terület. Azok, akik nyilvánosságra hozzák az anomáliákat, jobb védelmet kapnak. A vállalkozások anélkül jelenthetik be a fejleményeket, hogy a munkavállalóknak félniük kellene a munkaadók haragjától. Ez egy nagyon nagy előrelépés egy stabilabb és őszintébb piac irányába most meg kell őriznünk ezt a lendületet, hogy a kapcsolódó irányelv szintén sikeres lehessen. Köszönöm. Köszönöm. Przechodzimy do głosów w procedurze. Most ráterünk a kecsti áj részre, és megadom elsőként a szót Miroslav Mikolásik úrnak. Tessék. Vnútorný trh e, s, akým, s akýmikoľvek... A belső piac mindenfajta szolgáltatása, beleértve a pénzügyi szolgáltatást is, alapvető szabályokra kell, hogy épüljön, átláthatósági szabályokra, illetve arra, hogy megvédik a pénzügyi szaba, piacok integritását. Ez egy olyan, főként a piaci szereplők ásták alá ez piac hitelességét, megfelelő szabályozást kell itt létrehozni, és ennek a szabályozásnak végre kell hajtani, és megfelelő szabályok, szankciókat kell alkalmazni, ha az szükséges. Az etikátlan fellépést szankcionálni kell, és ezért támogatom a hatékony büntetések, a hatékony szabályozás létrehozását ezen a területen. Bardzo i o podsumowanie dyskusji w imieniu komisji bardzo proszę. Köszönöm szépen. Barnier biztos úr. Elnök úr, röviden szeretnék köszönetet mondani az előadónak, McCarthy asszonynak, az árnyék előadóknak, és mindazoknak, akik most hozzászóltak, és kiemelték ennek az anyagnak a fontosságát. Gálpert asszony, Regner asszony, Klinz úr, Természetesen ez a szöveg egy alapvető szakaszhatárt jelez, hiszen nagyon széles az alkalmazási területe, közvetlenül alkalmazható, és megmutatja, hogy milyen globális erőfeszítéseket teszünk az átláthatóság, a felelősség megerősítése érdekében. És ahogy ezt láthattuk, néha sajnos szükségesek a szankciók, az eltántorítás vagy pedig a megtorlás miatt. Az a javaslat, ami most már önök előtt van, a shadow banking eh, témájában, ahogy az eh, el is hangzott, a következő hónapokban ez lesz az egyik feladatunk. És eh, nagyon fontos még a pénzügyi piacok rendkívül gyors fejlődése. Ehhez képesnek kell lennünk alkalmazkodni, nekünk magunknak is fejlődni, és később majd visszatérni erre a témára. Így megpróbálhatjuk követni azt a sebességet, amelyel a pénzügyi piacok változnak. És néha a pénzügyi piacok megkerülik a szabályokat, hogy elkerüljék a szankciókat továbbra is figyelmesnek kell tehát lennünk. Miért van felülvizsgálati záradék a szövegben? Most elfogadtunk szabályokat, és Swinburne asszony, amit ön mondott, azt én teljesen értem. A 15% lehet, hogy egy túl alacsony érték, de ez egy kompromisszum, amit a különböző tagállamok és a parlament kialkudott és emlékeztetnék arra, hogy ez egy minimum, ami most először kötelezővé válik. Semmi sem tiltja meg a tagállamoknak, hogy sokkal magasabb büntetést szabjanak ki, ha úgy vélik, hogy a 15%-os büntetés nem elég magas. És erre, illetve minden más kérdésre is vissza fogunk térni a felülvizsgálat során. De most az a fontos, hogy önök a mai szavazással kinyilvánítsák a véleményüket, és hogy áttérjünk egy olyan korszakból, ahol minden szabad volt, egy olyan korszakba, ahol már nincs minden megengedve. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. Végül pedig a jelentés készítője maga kap szót. Megint csak tényleg köszönöm szépen mindenek előtt az árnyék előadóknak az elkötelezett munkát. Nagyon részletekbe menően és nagyon összetett munkát kellett elvégezni. Swinburne asszony szerintem félreértette. Ez minimális szankciókról beszélünk, és azt gondolom, hogy tovább lehet haladni, és tényleg, ahogyan elvárták többen, a tagállamok is elmondták a véleményüket, hogy egy hatékonyabb felügyeletet kell kialakítani, és a végrehajtásban is hatékonyabbnak kell lenni. Azt gondolom, egy hosszú távra rendezkedünk be, ezen a területen hosszú utat kell még bejárni, de szeretném megkérni a kollégákat, hogy támogassák a szöveget a jelen formájában. Van egy split vote iránti kérelem az EFD részéről, de ez azt jelenti, hogy nem le tudjuk be, begyűjteni a bizonyítékokat, a határokon átnyúló fellépés sem támogatja, ilyen Libor-szerű botrányok esetében sem. És ez azt jelenti, hogy szabadon távozhatnak a cselekményeik után. Éppen ezért globális szintű együttműködésre van szükség, EU szintű együttműködésre van szükség, hogy a nyomozást, az eljárásokat végrehajtsuk. A litván elnökség már nincs itt, de szeretnék egy konkrét üzenetet elmondani nekik, mint a biztos úr is. Igenis az prioritásokat kell kialakítani, és ezt a trilógusban is szeretik volna képviselni, és büntetőjogi felelősségre is, vonásra is szükség van azt gondolom, és bízom abban, hogy a litván elnökség prioritást prioritást ad ennek a fellépésnek. Egy kicsit aggódom amiatt, hogy ők ezt nem prioritásos esetnek látják, de azt gondolom, hogy az utolsó lépést is meg kell tenni ebben a rejtvényfejtésben, az utolsó betűt is be kell írni, így tudjuk majd befejezni a munkát. Köszönjük szépen, ezt a vitát most már lezárjuk. A, vita, a szavazásra pedig délben kerül sor. A következő napi rendi pontra térünk át. Ez pedig